VOT jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Név szerinti szavazással kezdjük. Telos Csihoporias. A szavazás lezárom. Elfogadtuk, mert megvan a három ötödös többség. Haladunk tovább. Koch jelentés. Parancsoljon, öné a szó. egyet uh, Öné a szó, parancsoljon. Egy technikus segítségét kérném, nem működik a szavazógépen. Elnök, igen, azonnal hívunk egy technikust. A Koch jelentés tehát a következő. A halálos kimenetelű kozúti balesetek csökkentése, gépjármű biztonság javítása, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadva. Haladunk tovább. Mihajlova jelentés. Területi tipológiák. Regi szakbizottság, egyes módosító. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ezzel az első olvasatbeli eljárás lezárult. A következő a Meissner jelentés. a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése, 131-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazásnak vége. Elfogadva. Az első olvasatbeli eljárás ezzel lezárult. Szeknálova jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés. Ez a címe ennek a dossziénak. Réda asszony kért szót a zöldek részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném javasolni, hogy a jogszabályjavaslat módosításairól szavazzunk előbb azért, hogy a weboldalok blokkolás és a fogyasztóvédelmi szabályok javítása érdekében megállapíthassuk a parlament álláspontját. Kérje a jelentéstevő a szót a Réda asszony javaslatával kapcsolatosan. Öné a szó Szehenalva asszony, tessék. Köszönöm szépen, én ellenzem Réda kolléga javaslatát. Én azt javasolnám, hogy szavazzunk a végső megállapodásról, amely a trialógus eredményeképpen létrejött elnök, akkor Réda asszony javaslatáról szavazunk először, ki támogatja Réda asszony javaslatát, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Azt kérték, hogy ellenőrizzük az eredményt, ellenőrizzük hát, bár én úgy gondolom, mondja az elnök, hogy világos volt az eredmény. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Réda asszony javaslatát elutasítottuk. Akkor haladunk tovább a szavazással. 151-es módosítás név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ezzel az első olvasatbeli eljárást lezártuk. Haladunk tovább. Garcia Perez jelentés. A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére. Garcia Perez asszony szót kért, parancs perce van. Gracias, presidente. Europa... Köszönöm szépen, elnök úr. Európa előregszik, a lakosság százaléka a terület 20%-án él, a falusi környezet agonizál, olyan mértékű az elvándorlás. Az európai szakpolitikáknak támogatniuk kell a falusi környezetet. Corbyn Mikkel kollega módosítójára hívnám fel a figyelmet aki azt mondta, hogy a nők miatt van ez, mert a nők ahelyett, hogy a gyerekekkel otthon maradnának, elmennek dolgozni. Ez sértés a nőkkel szemben, akik ö, maguk akarnak rendelkezni a sorsukról. Ez ö, sértés a, azon nőkkel szemben, akik ö, úgy döntöttek, hogy ők inkább otthon akarnak maradni. Ez sértés a nőkkel szemben, akiknek maguk kell megítélniük, hogy mivel foglalkoznak, illetve hogy vállalják-e az anyaságot is. Ez az ilyen fajta megállapítások elfogadhatatlanok itt az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, hogy azoknak kellett volna otthon maradniuk, akik nőgyűlölők, Ο κύριος Γκόλνης έχει ζητήσει το λόγο επί úr kép szót, kért szót ügyrendi kérdésben. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. ügyrendi kérdésben szólok fel a képviselők szankcionálásával kapcsolatosan. Én nem mindig értek egyet Korvin Mikke képviselőtársam véleményével, de mivel régóta vagyok képviselő, engem eléggé megdöbbent, hogy milyen represszív hangulat alakul ki egyre inkább itt a parlamentben. Régen az elnök, illetve az elnökség csak azokat a képviselőket szankcionálhat, miatt, akik súlyosan zavarják az ülés lebonyolítását hogyha valaki nem korrekt módon szól hozzá, és nem hajlandó orvosolni ezt a problémát, súlyos szankciókat kaphat, és ez úgy gondolom, hogy ez egyfajta szélsőséges hozzáállás olyan, mint az európai elfogató parancs, aminek a keretében Puigdemont katalán elnököt, aki egyértelműen politikai üldözött, elfogták. Én nem vagyok a katalóniai függetlenség híve, mégis ez elfogadhatatlan. García Pérez. García Pérez asszony. Elnökként Továbbítani fogom a parlament elnökének és a parlament elnökségének az önjavaslatát azért, hogy ö, megvizsgálják, milyen kijelentéseket tett Korvin Mikke úr. Alelnöki hatásköreim közé tartozik az, hogy megvédjem a nemek közötti egyenlőséget itt a házban, ezért fogok eleget tenni az önkéréseinek. Korvin Mikke úr szeretne ismét hozzászólni. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr! Garcia Perez asszony botrányos dolgot tett. Egyetemen ellenzi a szólás szabadságát, amely pedig az Európai Unió egyik alappillére. Úgy gondolom, hogy az elnökségnek világosan állást kell foglalnia ebben a kérdésben. Elnök, rendben, akkor most szavazunk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A Ludvigson jelentés a következő. A kiskereskedelmi eh, pénzügyi szolgáltató, lakossági pénzügyi szolgáltatások cselök, eh, cselekvési terve név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük szépen. Akkor a következő napirendi pontunk a szavazatmagyarázat. Ah.